kapcsolatban. Jó lenne, hogyha a betegek és a családtagjaik jogait, méltóságukat valaki fölkarolna. Köszönöm szépen. Matthias asszony, köszönöm biztos úr. Képviselők, lezártuk a vitát, holnap 12.30-kor szavazzunk. Most a bizottsághoz intézett kérdések órája következik. 28 perc csúszásban vagyunk, igyekszünk behozni amennyit lehet. Az első kérdés a 14-es számú, melyet feltesszünk, az Európai Alapok felhasználása címmel. Nikulescu képviselő tette fel a kérdést, ha a biztos úr készen áll, válaszolhat. Thank you, Mr. President. Uh, Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság üdvözli a Financial Times cikkét amely hozzájárul azon közvitához, amely a kohéziós politika hatékonyságáról és eredményességéről szól. A programidőszak elején lassabb az abszorciós, kisebb az abszorciós kapacitás, ez betudható, ám a legfrissebb adatok alapján a negyedik negyedben, 2004. negyed évben többet fizetett ki a bizottság, többet, több összeget hívtak le, mint valaha vala, valamikor is. Köztes kifizetés volt, ezek nagy jelentősre már korábban eszközölt költségek megtérít, visszatérítése a tagállamokban. Ez hasonlít a korábbi programidőszakokhoz, de felgyorsulni látszik a kohéziós politikákra vonatkozó kifizetések aránya. Az új tagállamokban 21% a kohéziós alap, 22% az ERFA eh, esetében, és 23% az ESA esetében ez a lehívási arány. Ami a multinacionális nagyvállalatok támogatásának kérdését illeti, a bizottság aláhúzza, hogy a legfőbb cél a kohéziós politika tekintetében a gazdasági növekedés és az új munkahelyek teremtése egyes régiókban és tagállamokban. Bármely termelő beruházás támogatása ilyen értelemben érvényesülhet a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés sokféle módon valósulhat meg, kisvállalatok létrehozása, meg nagyvállalatok támogatása révén is. A produktív beruházások támogatása alapvetően KKV-kra célzott, ezt az ERFA és az ESZA szabályozása is kimondja. A bizottság hangsúlyozza a KKV-k szerepét, meg fontosságát, hangsúlyozta a jelenlegi programdokumentumok vizsgája során is. Ezért a termelő beruházások túlnyomó többsége a KKV-kra kihegyezett beruházás. Ám lehetnek esetek, amelyeket megenged a szabályozás, és ahol társfinanszírozást adnak nagyvállalatoknak is, amennyiben ezek a támogatások egybeesnek az alapok és a programok célkitűzéseivel. Összességében a kohéziós politika 55 milliárd euró helyezett ki 2007 és 2013 között üzleti vállalattámogatásra. Jelentős része ezeknek a KKV és innovációs tevékenységeket támogatja. Arra is rámutat a bizottság, hogy a multinacionális nagyvállalatok az ESZA támogatásainak nem kedvezményezettjei. Az ESZA az embereket támogatja, arról szól, hogy képzést, átképzést nyújt, és abban segíti az embereket, hogy munkahelyet találjanak. Egy vállalatban dolgozó személy lehet, hogy egy másik vállalatnál fog dolgozni jövőben, ezért az a lényeg, hogy milyen készségeket, képzettséget szereznek az emberek annak érdekében, hogy elhelyezkedjenek a munkaerőpiacon, és nem az a fontos, hogy melyik vállalat adja ezt a képzést. Szakpolitikai szempontból a bizottság kimondja, hogy be, olyan beruházásokra nem vehetnek igénybe vállalatok európai alappénzeket, amelyek révén csökken a munkahelyek száma. Minél esetben nulla vagy negatív lehet a, a munkahelyek számának mérlege. Hogyha öt éven belül a projektből támogatott munkahelyeket megszünteti a vállalat, akkor vissza kell fizetni a támogatásokat. Ez benne van a szabályozásban. És utolsó gondolat, kulcsfontosságú, már lehet javítani az alapok végrehajtását, azért a pozitív hatásokat nem lehet megkérdőjelezni, amelyet a kohéziós politika támogat. Szeretném biztosítani önöket afelől, hogy a bizottság nem ijed vissza a problémák kezelésétől, és a javasolt módosításokat, javításokat mérlegeljük, annak érdekében, hogy a kohéziós politikát javítsuk. A kohéziós politika világos előnyöket az Európai Unió szegényebb régió számára, ám Európa többi részén is használ, hasznát látja ennek a politikának. Um, I'm to give a... Köszönöm szépen mindenkinek, megpróbálok esélyt adni. Nikolászku úr, Rubik úr, aztán Blinkevics úte asszony. Tehát Nikolászku úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a biztos úrnak, nagyon jó választ adott, de szeretném azt is elmondani, hogy egy ilyen vitában hangsúlyoznunk kellene a jövőbeni intézkedéseket, hogy a jövőben elkerüljük az ilyen helyzeteket. Ha lehetne, akkor föltenném azt a kérdést, hogy amikor ilyen eredmények napvilágra kerülnek, akkor nagyon fontos, hogy az európai állampolgárok bizalmat ne ássák alá. Rübig úr, köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Először is a magyarázatot köszönném meg, mert minden vitának ez az alapja. Nagyon fontos, hogy a KKV-ket elismerjük végre, hiszen Európa foglalkoztatottságának kétharmadát ők adják, illetve az adók 80%-át ők fizetik ezért a kérdésem. A kutatási infrastruktúra a jövőben hozzájárulhat-e az erősödéshez? Mrs. asszony a következő. Köszönöm szépen. Megköszönöm biztos úr válaszát. Következő lenne a kérdésem. A strukturális alapok, szociális alapok az a célja például, hogy, a, hogy megtartsák a munkahelyeket, illetve hogy az átképzés segítsék. Ez rendkívül fontos, de az ön véleménye szerint a nemzetközi vállalatoknak ugyanolyan feltételei vannak-e, mint a KKV-knak? Hiszen a struktúrális alapokhoz nagyon nehezen férnek hozzá a KKV-k is. KKV-k. Ön szerint elképzelhető-e az, hogy a nagyvállalatoknak és a kisvállalatoknak ugyanolyan feltételek mellett betételeket kell biztosítani? A biztos úr a szó. Köszönöm szépen a kérdéseket. A kutatási infrastruktúrát illetően. Különösen, amikor az innováció területéről van szó, ma a KKV-k már az alapokból elég eszközt kapnak erre, azért, hogy több milliárdnyi eurót költhessünk az innováció támogatására. 2000 és 2006 között azt hiszem, több mint 30 ezer KKV-t támogattunk ezen a területen, és most megfontoljuk azt is, hogy a kutatási infrastruktúra nagyobb szerepet játszon a jövőben, nem csak a gazdaságban, hanem az alapkutatásokban, és lehetőség szerint egy kutatási infrastruktúrális projektet indítunk be, a roadmapnek megfelelően. Ezt eszközökkel támogatjuk, mert ennek a projektnek a felülvizsgálása azt mutatta, hogy ennek nagyon fenntartható hatása van egy-egy régióban, egy messze húzódó hatása, munkahelyeket terem, de nem csak kutatási munkahelyeket, hanem beszállító cégeknél is, a hiszen az infrastruktúrának is szüksége van kiszolgálókra. Tehát igazából fellendít egy-egy régiót. Például Magyarországon is egy régióban megvalósulhat ez. Ez nagyon fontos az egyetemeknek a bevonása, hiszen ez konkrét hatással lesz ma a kutatások az egyetemen az alkalmazott kutatások egyharmadát adja, és ez teremti aztán a fenntartható munkahelyeket. A kolléga nő kérdezte, hogy az Európai Szociális Alapok keretében az alkalmazottak, vagy azok, akiknek jelenleg nincsen munkahelye, kapnak-e támogatást, hogy a munkaerőpiacon kihasználhassák a lehetőségeit maximálisan. Igen, és a kérdés az, hogy amikor nincsenek alkalmazásban, akkor további képzési lehetőségeket kaphatnak-e, vagy más munkalehetőségekhez hozzájuthatnak-e. Hogy mondjak egy példát erre? Talán erre utalt gyakran kritizálják, hogy a McDonald's alkalmazottai továbbképzési lehetőségeket kaptak. Hát tegyünk különbséget. Ezek a McDonald's alkalmazottainak nyújtott továbbképzések voltak azért, hogy az adott munkahelyen jobb minőségű munkát nyújthassanak. Tudják, gyakran mondják, hogy a a McDonald's-es munkahelyeket gyakran McJobnak hívják, pici kis munkáknak, ezek részidős munkák, nincs a szakképzettsége az alkalmazottaknak, gyakran egyetemi hallgatók, és itt arról volt szó, hogy ők kapjanak továbbképzést, de ez a cégen belüli továbbképzés volt, és a McDonald's viselte a képzés terheit mi azt láttuk itt, hogy a továbbképzés megfelelt az alkalmazottaknak, és ez a célunk mindig, így aztán szerintem nem szabad megkülönböztetést tennünk, hogy hol alkalmazzák ezeket az alkalmazottakat. Nagyon fontos, hogy a személyes képzettségüket javíthassuk, és mobilabbak lehessenek és fittebbek a munkaerőpiacon. Azért, hogy nehogy munkanélkül maradjanak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gönc asszony kérdése a következő 16-as számú a Progress mikrofinanszírozási alaptárgyában. Ha a biztos úr készen van, szót kap. Yes, thank you again. Um... Köszönöm szépen még egyszer. Kedves kollégák, elnök úr, örömmel számozok be arról, hogy az Európai Progress mikrofinanszírozási eszközének mindkét része, tehát a garancia rész és a cash rész is működőképes. Három hónap telt el a döntés óta, és ez alatt az Európai Bizottság lehetővé tette azt, hogy a mikrofinanszírozási támogatás nyújtók megkapják a kamat kifizetéseket. Az első mikrohiteleket már ebben a hónapban elkezdjük kifizetni. Örömmel számolok be arról is, hogy a bizottság a mikrovállalkozásoknak plusz finanszírozást talált 100 billió euró, 100 milliárd euróval egészítjük ki az eddigi összegeket, így összesen körülbelül 500 milliárd euróból részesülhetnek azok, akik szociális kirekesztés veszélyével, akiket szociális kirekesztés veszély fenyeget, avagy elveszthetik munkahelyüket. Nagyon fontos, hogy a földrajzi egyensúlyt is megteremtsük az összeg szétosztásakor, illetve az alapból való részes, részesedéskor. Mindkét célkitűzést valószínűleg meg tudjuk tudni valósítani. 2011 elejétől a mikrohiteleket a kezdő mikrofinanszírozási intézményeknek fogjuk folyosítani Belgiumban, amelyek hátrányos helyzetűeket támogatnak, illetve a Hollandiában is akik Hollandiában is olyan ö, személyeket fogunk támogatni, akik hagyományos finanszírozási eszközökhez nehezen férnek csak hozzá. Odafigyelünk arra, hogy a földrajzi elosztás megfelelő legyen. 50%-át az összegnek, nyugat, 40%-át az összegnek Nyugat-Európában, Kelet és, közel, Kelet és Közép-Európában pedig az összeg 60%-át fogjuk elkölteni, segítjük az induló vállalkozásokat. Az Európai Szociális Alap is természetesen ezzel a céllal működik, és nagyon fontos az önvállalkozók, a mikrovállalkozók segítése is. A tagállamok több mint 2,7 milliárd euróval próbálják ezeket a célkütőzéseket támogatni. Becslések vannak arról, hogy a kamatkifizetések milyen módon támogatják, ezek, erről a kérdésről a tagállamok ön egyedül hoznak döntést, önállóan hoznak döntést. A tagállamok, a bizottság a mikrofinanszírozási eszközről tájékoztatást fog nyújtani, azzal kapcsolatban, hogy ezeket a mikrohiteleket milyen feltételek mellett lehet igényelni. Nagyon fontos ez a közhasznú munkások számára is. Még egy dolgot szeretnék elmondani a Youth on the Move kampányjal kapcsolatban. Ez kiváló lehetőséget biztosít különböző fiatalok számára az, hogy saját vállalkozást indítsanak el, és mikrohiteleket kaphassanak. Köszönöm. Um, köszönöm. Nem, ön az önkérdése, Bácsi szó, majd később kap szót, az önkérdése ezután jön. Erre a kérdése volna kérdésem. Elnök, hát látom, de hárman már jelentkeztek. Először Gönc asszony, Zemka és Tikau képviselők, még mielőtt ön szót kért volna.

Köszönöm szépen, biztos úr. Biztos úr, köszönjük a jelentését, a beszámolóját, teljes mértékben egyetértek, hogy ez az eszköz, amiről ma itt beszélünk, egy nagyon fontos eszköz. De ezen kívül választ kell adnunk arra a kérdésre is, hogy a tagállamok használnák-e a mikrofinanszírozási eszközt a gyakorlatban. Én akasztónak találtam az ön beszámolójában azt, hogy biztosítanunk kell, hogy geográfiai értelemben egyenlően osszuk el. Kik használják fel ezt? Tika asszony fél percben. President. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr. Igaz az, ugye, hogy a, a, a fiatalokat érint leginkább a válság, Ám nem szabad megfelelkeznünk a 40 év feletti korcsoportról sem, különösen a munkanélküliek körében. Említette azt a tényt, hogy a támogatások, az eszköz támogatásának 60%-a közép-kelet-európai országokban valósul meg. Sikerült-e meghatározni, milyen akadályok állnak fenn, és mik akadályozzák Európa ezen részében ezen támogatás felhasználását? Biztos úr? Köszönöm szépen, köszönöm az érdeklődést. Valóban a mikrofinanszírozás nagyon sok főigazgatóság alá tartozó téma, és tartalmilag nagyon sokan hozzájárulnak ehhez a regionális politika részéről is, ami a kamatokat illeti az a helyzet, hogy bizonyos tagállamok, hogy mondjam, egyfajta maximális mennyezetet, plafont jelöltek ki, ez 9,5% körül mozgott. Természetesen itt számításba kell venni azt is, hogy az előkészületek során a költségeket a valós költségekkel arányosítva valóban elég magasak a költségek, és ezért itt egy józan középutat kell találnunk. Én azt hiszem, hogy ez sikerült. A második kérdés az volt, ami második kérdést illeti, én beszámolhatok arról, hogy a Jasmin eszköz, aminek az volt a célja, hogy a mikrofinanszírozást megfelelően előkészítse, és a pénzügyi közvetítőket kiképezze. Jelenleg 15 intézményt készítünk elő, 15 különböző tagországban, 11 közép-európai, közép- és kelet-európai elnézést, mondja biztos úr, a többiek, a többi négy az nyugat-európai, nem tudok minden országot felsorolni, de általában az új tagállamokról van szó, és az elkövetkező években még 20 pénzügyi két közvetítőt vonunk be ebbe a Jasmin programba. A az utolsó kérdést illetően, hát elnézést kérek, hogy így fejből nem tudok pontos választ adni, majd írásban pontosan választ adunk arra, hogy mi a hozzáférés korlátozásának oka, de általában véve én úgy gondolom, hogy gyakran inkább itt kommunikációs problémákról van szó. Hogy mondjam, gyakran akik kölcsönt akarnak felvenni, azok, akik akkor fordulnak hozzánk, akik már bankok visszautasították a kérelmüket, és tulajdonképpen félnek egyáltalán ilyen intézményekhez fordulni. Hát ha ez így van, akkor nagyon fontos, hogy segítsünk nekik. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, biztos úr válaszát. A következő kérdésünk a 15-ös számú. Bár Csitis úr tette fel, Tajani biztos lesz, aki replikázik, ha készen áll. Benvenuto. Üdvözlöm. Tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Az európai idegenforgalom, mint más európai gazdasági ágazat, megérzi a globalizációt, és egyre inkább alkalmazkodnia kell a globális versenyhez. Többször is utaltunk erre, hiszen az ipari az ipari ágazatnak is hasonló kihívások elé kell, kihívásokkal kell szembenézni. A Lisszaboni szerződésben foglaltak alapján, illetve a 2020-as stratégia alapján konszolidált politikával kell, szakpolitikával kell megerősítenünk az idegenforgalom versenyképességét a világban. Iparrá kell tehát versenyképes, modern iparággá fejleszteni ez, amely stabil és amely felelősségteljes. A kis és nagyon kis vállalkozások idegenforgalmi területen hozzátartoznak a konszolidált keret megerősítéséhez, tehát ne, őket kell támogatnunk. Konkrét fellépésre van szükség. Először is a versenyképességet kell ösztönözni az idegenforgalom területén, az egész unióban. Aztán nagyon fontos a hosszú távú ö, felelősségteljes turizmus kifejlesztése. Harmadik dolog, Európa láthatóságát kell idegenforgalmi célpontként növelni. Ezen kívül a különböző finanszírozási eszközökkel maximálisan kell élni annak érdekében, hogy az idegenforgalmat fejlesszük. Hogyha ezeket meg tudjuk valósítani, akkor azt gondolom, hogy ez a szektor megfelelően föl tudja venni a versenyt globális versenytársaival, illetve fenntartható lesz ez az iparág. Konkrét lépésekre van tehát szükség, hogy az innovációt meg tudjuk valósítani, illetve a szolgáltatások minőségét tudjuk növelni az idegenforgalomban a szakmai tudást növelni az idegenforgalmi alkalmazottak területén. Az idegenforgalom ugyanis nem olyan ágazat, amelyet kizárólag családi vállalkozások működtetnek, nem itt sokkal modernebb, sokkal versenyképesebb szervezetekre van szükség. Hogyan is lehet a szaktudást fejleszteni? Egy turisztikai platformra van szükség, amelyen keresztül jobban nyomon követhetik az idegenforgalmi vállalkozások a helyzetet, és ez a Európai Bizottság nyilatkozatában is nyomon követhető. Ezt a tanács jóvá hagyta, és jelenleg az itt, és meg, itt helyet foglaló jelentéstevő is tudja, hogy a parlament is vitatja ezt az innovációról és versenyképességről szóló keretprogramba kiválóan illeszkedik tehát ez a program. Fontos az is, hogy diversifikáljuk a különböző turisztikai célpontokat. Ehhez egy platforma van szükség, amelynek elektronikus támogatása is lenne. Ez mindenképpen jót tenne ennek az ágazatnak. Hadd mondjam el azt is, hogy a KKV-k más horizontális eszközökben eszközöket is igénybe vehetnek, gondolok itt például a Jeremire, illetve a beruházási, Európai Beruházási Bank különböző eszközeire, a KKV-ket támogathatják különböző módon, például garanciák, vagy támogatások, visszafizetések, módján. Ezek segítségnyújtás által a KKV-knek kiváló lehetősége nyílik arra, hogy fejleszék tevékenységüket, és úgy gondolom, hogy néhány héten belül a Small Business Act-et még fel fogjuk kicsit frissíteni, úgyhogy a Small Business Act is kiválóan alkalmas lesz arra, hogy a KKV-ket támogassa az idegenforgalmi ágazatban. Mindenképpen ki kell használni az idegenforgalmán rejlő lehetőségeket. Meggyőződésem, hogy a szerződésben foglalt európai szakpolitika csak javára válhat az különböző európai régióknak, illetve tagállamoknak. Biztosíthatom tehát a kérdés benyújtóját arról, hogy az Európai Bizottság, és jó magam is, mindent megteszünk azért, hogy a KKV-kat támogassuk, illetve, hogy a lehető legtöbb közösségi finanszírozási eszközt elérhessék. Tudjuk, hogy az idegenforgalom az egyik legfontosabb gazdaságpolitikai ágazat. Köszönöm. Köszönöm. Bácsitis képviselő, Firenze és aztán Tikao képviselő kapnak szót. Köszönöm. Megköszönöm Bácsitis úr kérdését. Elnök, az elnök közbeszól. Nem ön következik először, hanem az előbb felsorolt sorrendben Következnek a hozzászólók. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, köszönet illeti önt az átfogó válaszáért. A ma összeültek, mindannyian reméljük, hogy az az előrehaladás, amely az idegenforgalom területén várható, illetve megcélzott, valóságá válik a jövőben, és ez az ág, ezt az ágazatot a befektetők is megtalálják. Az idegenforgalom szektora nem egyenlően nem teljesen egyenlően kifejlett Európa szerte, ennek vannak szubjektív és objektív okai. Mint tudjuk, működik a balti tengeri stratégia, és a balti tengeri térséghez való hozzáférés, hozzájutás az egyik fő stratégiai cél. E stratégiában mit értek el ebben az évben? Ez kapcsolódik az idegenforgalom kérdéséhez is. Fidenza úr. Most már én jövök, köszönöm elnézést, hogy nem figyeltem oda. Köszönetet szeretnék mondani Bácsidűsz úrnak, hogy föltette ezt a kérdést. Ez is, ebből is kinyilvánul az, hogy az Európai Parlament mennyire fontosnak tartja ezt, illetve, hogy rövidesen az Európai Parlament erről a kérdésről egy jelentést fogalmaz meg. Tajani úr nagyon sokat segített az idegenforgalmi politika fejlődésén az e- júliusban, múlt júniusban egy nyilatkozatot adott ki, illetve a Lisszaboni szerződés is sokat segített a helyzeten. Aztán egy új nyilatkozatot is hallhattunk, vagy olvashattunk néhány héttel ezelőtt. Nagyon fontos, hogy a KKV-k megfelelően versenyképesek legyenek, az innováció, illetve a képzés fontosságát emelném itt ki. Nagyon fontos az, hogy a létező, a létező eszközökre fölhívjuk a figyelmet, és mindjárt végzek, elnök úr. 2014-2020 az elnök félbeszakítja hozzászélét, szó, hozzászóló. 30 seconds for supplementary. 30 másodpercük van. Tika asszony, ön tapasztalt ön tudni fogja. Domnule komisár. Elnök úr, köszönöm. Biztos úr. Van néhány ország, amely a regionális támogatásokat versenyképesség fokozásra fordítják, például az Egyesült Királyság és Görögország. Ők élnek a regionális fejlesztési operációs programokkal is. Ön egy európai keretet akar-e létrehozni, hogy a KKV könnyebben hozzáférjenek az idegenforgalmi pénzekhez? Biztos úr, a szó, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok én is Bácsitész úrnak, hiszen lehetőséget biztosít számomra ahhoz, hogy egy olyan témával kapcsolatban szólaljak fel, ami közel áll a szívemhez. A turizmus, illetve az turizmus, illetve az ipari politika az Európai Unióban mindenképpen prioritást jelent különböző politikai kezdeményezéseken túl, amelyeket megpróbáltam magam kútfejéből megalkotni, próbálok válaszolni Fidáncátón. Nos, nem, miután az idegenforgalom a Lisszaboni szerződés előtt nem volt közösségi hatáskör, nem voltak megfelelő eszközök sem, megfelelő alapok sem, így nehéz volt a turizmust ilyen módon megerősíteni. De voltak más programok, mint például a Kalipszó, regionális programok, amelyeket Spanyolországban vagy más országokban is felhasználtak. Ha jól értettem Fidanca úr üzenetét, akkor a parlamenti jelentésben azt fogják kiemelni, hogy a jövőben a EU-s költségvetésben nagyobb szerepet kell szánni az idegenforgalmi KKV-k támogatásának. Tehát a költségvetésben ezt jobban kell szerepeltetni. Nagyon nehéz konkrét válaszokat adni, hogyha nincsenek meg a gazdasági eszközök. Úgyhogy jelenleg nem tudunk megfelelően, erőteljesen fellépni. A belga elnökség Máltán egy nagyon komoly eseményt szervezett ezzel kapcsolatban. A magyar elnökség bejelentetett, hogy egy ö, komoly eseményre kerül sor. Budapesten e, ezzel kapcsolatban volt egy előzetes megbeszélés, és ott már rögtön fölmerült ez a téma. Bácsitis úr a balti turizmus kérdését is felvetette. Nos, nem csak a földközi tenger, Spanyolország, Franciaország, Görögország vagy Málta problémája az idegenforgalom gyengelkedése. Az egész Európai Unió számára fontos ez. Ide értem Közép-Európát, Kelet-Európát, itt is hihetetlen potenciálok rejlenek még. Úgy gondolom, hogy van egy olyan téma, amelyet június 30-án a június 30-án elfogadott nyilatkozatunkban kezelünk, ez pedig az Orosz Föderáció új gazdagjainak kérdése. Olyan polgárokról van itt szó, akik turistaként lépnek föl, mint egy országukon, hazájukon kívül szeretnék eltölteni szabad idejüket. Hasonló helyzet Kínával, az európai idegenforgalmi miniszterekkel próbáljuk megoldani ezt a problémát, tehát az orosz, illetve a kínai turizmusban rejlő potenciált próbáljuk meg kihasználni úgy, hogy, hazá, hogy országainkban megfelelően tudjuk fogadni ezeket a turistákat, és itt kiemelten gondolok azon tagállamokra, amelyek közel helyezkednek el Oroszországhoz. Például a balti tagállamokról is van itt szó. Örülök tehát annak, hogy a dolgok így alakulnak. Örülök annak, hogy a különböző tagállamok idegenforgalmi miniszterei Londonban nem régiben egy találkozót tartottak, és az új brit eh, idegenforgalmi miniszter is eh, kiállt amellett, hogy európai szintű összefogásra van szükség. Mindenképpen hozzáadott értéket kell teremtenünk. Vasziliu asszony, ahhoz tartozik az például, hogy a sportot is idegenforgalmi lehetőségéket fölfogni. Ott van például az elkövetkezendő londoni olimpia is. Fontos az, hogy az Európába érkező turisták ne csak egy országban látogassanak el, hanem komolyabb európai körutakat tegyenek. Nagyon fontos számomra ebben a témában a parlament támogatása. Köszönöm. És hogyha létrejön ez a jelentés az idegenforgalom témájáról, az nagyon pozitív lesz. Természetesen figyelemmel követjük az eseményeket és a költségvetés alakulását is köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Lépjünk tovább. Vasziliu biztos asszonynak feltendő kérdések sorára. Ezek közül az első Vécsújte asszony által feltett 17-es számú kérdés. A felsőoktatás korszerűsítését szolgáló kezdeményezések és programok címmel. Biztos asszony, öné a szó. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nos, hagyd mondjam el, hogy az oktatás az egyik legfőbb tényező, amely meghatározza az alkalmazhatóságot. Annak a kockázata, hogy valaki munkanélküli legyen, 40%-a kisebb a felsőoktatási diplomával rendelkezők esetében, mint a középfokú végzettséggel rendelkezőknél. Ugyanakkor nagyon sok az olyan egyetemet végzett, aki nem tud elhelyezkedni a munkaerőpiacon, nem tud megfelelő minőségű munkahelyet kapni. Természetesen az alkalmazhatóság javítása, ez lenne a felsőoktatás célja. Együttműködik a bizottság a tagállamokkal, hogy beazonosítsuk, hogy a fiataloknak milyen kompetenciákat kell ehhez elsajátítaniuk. Ma a fiataloknak több skill kell rendelkezni ahhoz, hogy a globalizált világban megélhessenek. Sokan olyan munkákat fognak végezni, amik ma még nem is léteznek. Nagyon sokaknak nyelvészeti, vállalkozói és interkulturális skillekre lesz majd szüksége. A technológia majd úgy változtatja meg a világot, amit ma még el sem tudunk képzelni. Tehát az a képesség, hogy tanuljunk és innováljunk, ez alapvető tényező lesz. De az irányítás is. A fiatalok egyre több választási lehetőséggel találják szemben magukat. Döntést kell hozniuk, tájékozott döntést. Ehhez jobb tájékoztatásra van szükség az oktatásról, képzésről és az állás lehetőségekről minőségi, karrierorientációs szolgáltatásokat kell kidolgoznunk azért, hogy a munkaerőpiaci intézményeket is bevonhassuk. Ami a felsőoktatást illeti, a bizottság elindította a Youth on the Move fiatalok mozgásban stratégiáját, amelynek célja, hogy a fiatalok szükségleteihez igazítsa a felsőoktatást most áll ez megvalósítás alatt. Ez évben a bizottság egy új közleményt ad közzé a felsőoktatás modernizálásáról. Figyelembe vesszük az előrehaladást, hogy relevánsabb legyen a felsőoktatás a tudás alapú társadalom tagjai számára, beleértve a munkaerőpiaci alkalmazhatóságot is beazonosítjuk a jövő fő kihívásait, és ennek megfelelően reagálunk. Részeként ennek a bizottság létrehoz egy európai platformot, amely az egyetemek kapcsolattartását célozza, hogy a végzetjeik hogyan helyezkedhetnek el könnyebben a munkaerőpiacon. A globális piacon átláthatóság, az, hogy a felsőoktatási intézmények mit nyújtanak, stimulálhatja az együttműködést és a versenyt is, és végeredményen modernizációhoz vezethet. De a most létező nemzetközi besorolások nem adnak megfelelő képet az egyetemekről. Ezért a bizottság közzé teszi egy megvalósíthatósági tanulmányról, amely egy új besorolási rendszert javasol a felsőoktatási intézmények számára. Európának jobban fel kell mérni a jövő készség igényeit. Nagyon fontos, hogy a Youth on the Move kezdeményezésünk előre haladjon, hogyan segíthetjük a fiatalokat abban, hogy könnyebben munkát találjanak. Joguk van ahhoz, hogy a készségekből új készségeket keverjenek, hogy a jövőhöz alkalmazkodjanak. 2012-től lehetőségünk nyílik majd arra, hogy nem csak, hogy felmérjük, hogy az állások milyen készségeket kínálnak most, hanem a jövőben. Tavasszal a bizottság új európai mérőket tesz közé a mobilitást és az alkalmazhatóságot, illetően a tudás alapú munkerőpiacon. Végül, az EU-s programokat illetően támogatjuk sportot, oktatást, mobilitási programokat, mint például az Erasmus-t, hogy javítsuk a fiataloknak azt a lehetőségét, hogy nemzetközi tapasztalatot szerezzenek, és az intellektuális befogadóképességüket bővítsék. Köszönöm. Mindenki fél percet kap. Mr. Papa Nikolaou. Mr. Mrs. Blinkevics útja asszony először. Köszönöm szépen, biztos úr, átfogó kimerítő válaszát. Lenne egy kérdésem. Az Európai Unió kellene, hogy garantálja a minőségi oktatáshoz való jogát minden európai állampolgárnak. Mégis nagy különbségek vannak a tagállamok között, a felsőoktatási rendszerekben, azok minőségében, illetve a ö, tanulási ösztöndíjak és ö, hitelek körében. Nagyon magas a, a kamat a, a tanulmányi hitelek esetében, ez elriasztja a fiatalokat sok esetben a felsőoktatásban részvételtől, és ez agyelszívásra vezethet, ezek a fiatalok átmehetnek más tagállamokba. Ja bym chciał podjąć tylko jedną kwestię, chociaż tutaj można by mówić o wielu... A kérdésem ez le, az lenne, biztos asszony, hogy folytatják a munkákat, munkát azzal kapcsolatban, hogy a különböző projektek finanszírozását növeljék, tehát a, a európai ifjúságnak ifjúságot támogató programok esetében mi a helyzet. Ugye az Erasmus ösztöndíj, illetve és egyéb hasonló ösztöndíjak nagyon alacsony mértékűek. Mi a helyzet? Papa Nikola úr, köszönöm szépen. Igaz, ez nagyon fontos téma. valóban a tagállamok kapnak támogatásokat. Szeretnék emlékezni emlékezhetni arra, hogy a harmadik támogatási keretben nagyon sokan kaptak erőforrásokat erre a célra. A kérdésem a következő. A bizottságnak vannak elmutatói arról, hogy a támogatásokat hogyan használták fel a gyakorlatban? Fasziói asszony, először is az egyes egyetemek közötti különbségekről szeretnék szólni. Igen, ez fennáll, ez a diszparitás. Ezért kell törekednünk az átláthatóságra az egyes egyetemek összevetésében, és ezért folyik az a tanulmány, az a megvalósíthatóság a tanulmány, mely alapján meg megmér, felmérjük térképezni majd az egyetemeket, azok normáit, tudunk egy rangsort készíteni az egyetemekről, mely által tudjuk inform, megfelelően tájékoztatni a, a jövőbeli diákokat, hogy mit akarnak tanulni, hol tanulnak ezt, és hol áll, mi a standardje annak az egyetemnek, amelyet kiválasztottak. Ami az tandíjakat illeti, való igaz, hogyha magas a tandíj, akkor megfelelő tanulmányi hitelt kell biztosítani tudják, ez persze minden esetben a tagállam hatáskörébe eső szabályozás, azonban azt abban egyetért minden közgazdász, hogy a adottásba való befektetés, beruházás hosszú távú megtérüléssel jár, gazdasági növekedéssel, munkahelyteremtéssel. Úgyhogy mindig arra sarkalok minden kormányt, hogy a felső oktatáson ne takarékoskodjon, meg általában az oktatásba éljen beruházásokkal. Ezen túl az egyetértek azzal a képviselővel, aki felvetette, hogy nem elégségesek az Erasmus-os hasonló mobilitást elősegítő ösztöndíja. Épp ezért megint csak egy tanulmányt készítünk, néhány hónapon belül azt hiszem elkészül ez. A Londoni School of Economics végzi el ezt a tanulmányt, mely alapján a, az Európai Beruházási Bankkal közösen végig gondoljuk, egy európai mobilitási ösztöndi, illetve tanulmányi hitelrendszerének a bevezetését. Ennek alapján e, a diák, legyen gazdag vagy szegény, lehetőséget ragadhat meg, élhet a mobilitási eszköz segítségével. Kaptam kérdést a strukturális alapokról, a strukturális fejlesztési alapszerepéről, mely alapján a kormányzatok oktatási infrastruktúrát építhetnek ki. Mivel sajnálatos módon, mivel a strukturális alapok nem az én hatáskörömbe tartoznak, Hán kibiztos úrónak továbbítom a kérdést, a felül, hogy van-e valamilyen jelentés ezen tagállami ösztöndíjak eh, eredményességéről, és erről tájékoztatom majd önöket. Köszönöm. Most pedig Morgunajte Asszony, a kérdés, 18-as. A tanulók teljesítménye az EU tagállamokban biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Amint tudja, minden egyes tagállam önállóan döntheti el, hogy hogyan tervezi az oktatási rendszerét. Ez a szerződés 165. cikke. Ám a bizottság együttműködik a tagállamokkal, támogatjuk a kölcsönös legjobb gyakorlat cserét. A 2020-as stratégiában alapvető fontosságú jövőnk szempontjából mivel befogadó és tudásalapú társadalom vagyunk, hogy az oktatási rendszereket megreformálják és modernizálják a lehető legmagasabb világszínvonalon. Az OECD felmérés, a PISA felmérés nagyon fontos. Decemberben, 2010-ben, amikor közzétették, akkor azt mutatta a felmérés, hogy nagyon vegyes a kép az EU tagállamokban javult a helyzet bizonyos rendszerekben, de még nagyon sok a tennivaló. Ezek az eredmények a jövőbeni döntéseket illetően a bizottság és a tagállamok között fontosak lesznek. Az a tanács 2009 májusában elfogadott, elfogadta, hogy milyen alapvető szövegértési, olvasási és matematikai kép képességekkel kell rendelkezni egy 15 évesnek, azért, hogy 2020-ra javítsuk ezeket. Hagyj olvasok valamit fel a PISA felmérésben. A nem jól teljesítők aránya 21%-ról, ami 2000-ben volt, 24%-ra emelkedett 2006-ban de ugyanakkor 2009-re 20%-ra javult. Ugyanakkor azonban azt a célt, hogy 20%-kal csökkentsük a rossz arányt, és 17%-os százalékot érünk el, nem sikerült. A matematikai területen 2006 óta csökkent a tudásanyag, a természettudományok területén javult a helyzet, és a rosszul teljesítők aránya kisebb, mint korábban. Hogyha 2006-ot veszük a kiindulási alapnak, akkor az EU jó irányt követ a 2020-as célok elérésére. A három területen 25 tagállamban folytatunk felmérést, 22,5% volt 2006-ban rosszul teljesítő, 2009-re viszont ez 19,6%-ra csökkent. Tehát azt látjuk az EU-ban általában véve, jól haladunk előre. A bizottság természetesen elemezni fogja a PISA felmérést, és a következő éves jelentésben 2011-ben közé teszi az elemzés eredményeit. A tanács megkérte a bizottságot és a tagállamokat, hogy koncentráljon a tanterv, tanmenet kidolgozására, matematika, technológia, az új technológiák, természettudományok, szövegértés, az autonóm gondolkodás elfogadtatása, a nemi különbségek tanulmányozása, a tanulók háttere és elsajátítási módszereik, a tanárok és tanárok képzése, az iskolai etika ezen kívül. Megkérték a bizottságot arra, hogy az olvasottságot illetően, illetve a matematikai tudományos képzettséget, illetve legyen egy magas szintű munkacsoportunk. Én az olvasottságot, illetően februárban indítom be ezt a munkacsoportot, a legjobb eredményeket vesszük számba, és a kutatásokat, ez hozzásegíti majd a tagállamokat abban, hogy az alapvető ismeretek terjesztését javíthassák az élethozi tartó tanulásban, az eredményeket pedig 2012 közepén tesszük közzé. Ami a matematika, tudomány, technológiát illeti, létrejött a munkacsoport, nemzeti szakértők a tagjai, a kölcsönös eszmecsere a cél, és majd beazonosítanak politikai intézkedéseket, hogy a rosszul alulteljesítők arányát hogyan csökkenthetik a nemzeti rendszerekben. A Comenius program, ez az élethosszig tartó tanulási program, többek között a tudományok és a matematika, illetve az olvasottság területén akarja motivációt növelni. Köszönöm. Köszönöm. Nejtja asszony kap szót 30 másodpercben. Komisarė už išsamų atsakymą. Aš norėčiau paklausti, galbūt... Köszönöm szépen, megköszönöm biztos asszony a válaszát. Lenne egy pótkérdésen. Vannak-e van-e országszintű lebontása azon országokról, ahol nagyon rossz volt a diákok teljesítménye. Mi, oka, mi az oka ennek? Finanszírozás, vagy kulturális egyéb okai vannak? Illetve hogyan vélekedik az általános iskolai oktatásról? Ez a tanulmány sokkal inkább a középfokú oktatásról szól. Mi a véleménye tehát az általános iskolai oktatásról? Elnök, kérem, biztos hogy lehető legrövidebben válaszoljon. Késésben vagyunk. Köszönöm. Természetesen vannak részletes adataink a tagállamokról. Még nem elemeztük ezen adatokat, nem a mi feladatunk azt elemezni, hogy bizonyos tagállamok miért teljesítettek rosszabbul, mint mások, de munka során, munkánk során lehetőség nyílik a bevált gyakorlatok cseréjére. Örülök annak, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek követték a bevált gyakorlatot, és 2006 óta előreléptek a legtöbb indikátor vagy mutató esetében pozitív a változás. Ami a alapoktatást illeti, nincsenek a pizzai felméréshez hasonló felmérések, adatok. Egyszerűen nincsenek ilyen adatok. Köszönöm. Thank you for being so brief. Thank Köszönöm, hogy ilyen rövidre fogta a válaszát, biztos asszony. Lépjünk tovább. Krúz asszonyhoz intézett kérdések következnek. Nagyon-nagyon nagy csúszásban vagyunk. 6 perc múlva zárnunk kell az ülést, és még két biztos áll sorban. Mindenki kettő kérdést kap. Papa Nikolau úr és Albert urak tesznek fel Cruz asszonynak kérdéseket majd. Poszelt úr és Higgins úr pedig Kalasz urat illetetik kérdéssel. Elnézést kérek a többi képviselőtől, akire nem jut idő. Kezdjük tehát Papaliniko úr kérdésével. Krúz asszony a címzetje, ha készen áll, megadom neki a szót. Kérem képviselőtársamat és a biztosokat is, hogy a lehető legrövidebben szólaljanak fel. Krúz asszony, önél szó. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2020-as stratégiáról szóló bizottsági nyilatkozat, illetve a digitális menetrendről szóló közlemény egyik célkitűzése, hogy 2030-ig az összes európai 2013-ig az összes európai hozzájuthasson a magas sebességű internethez, illetve 2020-ig a 100 megabyte per szekundumos sebességet elérő internet szolgáltatáshoz is hozzáférést kell biztosítani. Jelenleg nagyon nagy gondot jelent az, hogy fragmentáltak a hálózatok, illetve a távoli területeken még mindig rossz a hozzáférési arány. Ennek negatív a hatása a ö, oktatási rendszere, illetve a technológiai ö, technológia nem megfelelő szinten jelenik meg az oktatásban. Jelenleg csak az iskolák 67%-ának van szélesávú hozzáférése. Ez változik attól függően, hogy melyik tagállamról van szó, illetve hogy mennyire e, sűrűn lakott területről van szó. Miután nem optimális ennek a megvalósulása, egy új csomagot fogadtunk el, új keretről van itt szó, a nemzeti és regionális politikákat ehhez kell alakítani. Ennek a célja, hogy a szélesáv kialakításának költségét csökkentsük, illetve megfelelő tervezés és koordináció az adminisztrációs terhek csökkentése is cél. Célunk, hogy a távoli területeken és régióban, régióban a költségeket csökkentsük a széles sáv elterjesztésével kapcsolatban. 2,3 milliárd euróról van szó a 2013-ig terjedő időszakban. A gazdasági felendítési program lehetővé tette az, hogy ezen célokra 360 millió további eurót tudjuk elkülöníteni, illetve a vidékfejlesztési alapból is elég komoly összeggel támogatni tudjuk ezt a célkitűzést. Remélem, hogy racionalizálni tudjuk 2014-ig a szélesebb kialakítására szolgáló finanszírozási eszközök használatát. Fontos a Európai Beruházási Bank által támogatott hitelkonstrukció létezése is. Valószínűleg 2011-ben ezzel kapcsolatban még újabb közlemények várhatók. Aztán a digitális menetrend, ugye ez a digitális alapkészségekről szól. Nagyon fontos, hogy megfelelő digitális kompetenciái legyenek az európaiaknak. Az európai szociális alap fontos része ez. A digitális kompetenciák felmérése, rendkívül fontos az átláthatóság szempontjából is. Az oktatásban is meg kell jelennie a digitális menetrendnek, és ha nem teszünk megfelelő beruházásokat, akkor bizonyos régiók lemaradhatnak. A legfrissebb EU-s adatok szerint, ezek 2006-osak, az iskoláknak csupán 67%-ának van szélesebb hozzáférés és nagyon nagy a különbség a sűrűn lakott és a gyéren lakott területek között. Próbáljuk ezt megoldani, ezt a problémát. Papa Nikola úr, volt kérdése. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon informatív volt a válasza. Szeretném kiegészíteni azzal, hogy itt az Európai 2020-as stratégiában nagyon fontos, hogy egységes digitális piacunk legyen, ami a háziasszonyok számára is hozzáférhető. Ehhez fejlesztenünk kell. Meghallgatásokat folytattak a megfelelő területeken, és ön említette, hogy a következő 5 évben kb. 500 ezer új munkahelyre van szükség ehhez, ha jól emlékszem. De akkor az a kérdésem meg, tesznek minden intézkedés annak érdekében, hogy megteremtsék ezeket a munkahelyeket, és ezek igazságosak legyenek, és ne legyenek a távoli régiók kárára? Mr. President. Elnök úr, a válaszom igen. That's very good. Ez így nagyon jó. Köszönöm szépen. Akkor a következő kérdés. Albert úr tette fel a 116.000-as hotline arról, Biztos asszony. Elnök úr. Az Európai Bizottság osztja a tisztelt képviselő gondolatait. A 116.000 eltűnt gyermekek segélyvonala további erőfeszítéseket kíván nagyon sok tagállam részéről. Ezért tekintettük át újra a, az általános szolgáltatási irányelv 27a cikkét, mely megköveteli a tagállamoktól, hogy megtegyenek minden erőfeszítést annak érdekében, hogy állampolgáraik hozzáférjenek az ilyen hotline telefonos szolgáltatásokhoz és az eltűnt gyermekek megkeresése segíthető legyen. Az Európai Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a tagállamok az új rendelkezések a nemzeti jogszabályokba való ültetését, amely 2011. május 25-ig kell megvalósuljon. November 17-én tavaly a bizottság egy kommunikét fog, fogadott el 116.000 segélyvonal tárgyában. A célja ennek az volt, hogy az Európai Bizottság megújítsa felhívását a tagállamoknak címezve, hogy azok prioritásként kezeljék eségi vonal elindítását, és magas színvonalú, egységes minőségű segélyvonalként szolgáltásokat tudjanak nyújtani az EU minden országában. A legjobb gyakorlatokat kell megvalósítani, a működő költségek csökkentésében és a segélyvonal működtetését illetően. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a legjobb gyakorlatok alapján közös minimum normákat dolgozzanak ki, amely révén az EU szerte magas minőségű, összevetető minőségű segélyvonalszolgáltás működjön, amely a gyermekek és a szülők javát szolgálja, függetlenül attól, hogy melyik tagállamban vannak éppen. Ez elektronikus távközlési kérdésekhez kapcsolódik, amely az én tárcámhoz, illetve részben Reading asszony tárcájához tartozik. Köszönöm, Elwood úr. Biztos asszony, a múltban az információ hiányát és a magas költségeket említette okként a lemaradásokra. Milyen intézkedéseket szán annak érdekében, hogy ezeket megszüntesse, és minden tagállama végre hajtják-e az intézkedéseket, ezen kívül azok a tagállamok, akik nem tudják finanszírozni ezt a hotline-t, milyen támogatást kaphatnak az EU-ban? Biztos asszony. Természetesen mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a segélyvonal éljen. Korábban már említettem, hogy ez költséges de ez nem csak a vonal maga. Ez a legkevés, ez a legkisebb probléma. Az utókövetés, ami az igazi probléma, maga a vonal létesítése nem problémás, elnök úr. Ne erre koncentráljunk. Figyelemmel követjük és segítjük a tagállamok munkáját a megvalósításban és tudatában vagyunk, hogy mindent megtesznek, hogy a nemzeti joganyagba ezt felvegyék, de a jelenlegi helyzetben, a pénzügyi válságban ez még nehezebb a tagállamok számára, hogy finanszírozzák a segélyvonal létesítésének utókövetését. Néhány szervezet kapott támogatást, EU-s támogatásokból, de ezt nem arra szánták, hogy a teljes működési költséget lefedje, csak fejlesztési segély. A 116.000-as vonal létrehozására. És természetesen kreatívnak kell lenniük, és a nemzeti kormányoknak megfelelő erőforrásokat kell találni magán támogatóktól cégektől ahhoz, hogy létrehozzák ezt, amit minnyien szeretnénk. Köszönöm, biztos asszony, és Reding asszonynak is köszönet. Most pedig a Kalasz úrnak címzett kérdések következnek. Az első feltevője Passelt úr, tárgya pedig az Alpesi vasúti fővonalak ügye. Megvárjuk, mint Kalasz úr elfoglalja helyét, és aztán megadom neki a szót. Aztán még Higgins úr kérdése következik, és ezzel zárjuk a kérdések orrát. Elnézést a többiektől. Kalasz úr. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Alpok helyzete, az Alpesi vasúton, vasút, Alpok, Alpesi vasúton a kérdése nagyon bonyolult, nem egyszerű helyzet. Azt gondolom, hogy prioritást jelent az, hogy eh, az egy milliárdos költségvetést a Brenner bázis alagút és a kapcsolódó vonalak kiépítésére megfelelően használjuk. November 19-én tavaly Pat Cox EU-s koordinátor elnöklésével egy munkacsoport nagyon fontos döntést hozott. 8 milliárdos, 8 milliárdra becsülte, illetve 8 milliárdra határozta meg ennek a projektnek a költségvetését. 2011-re készíti el Ausztria főalagutat, jóvá hagytuk a munkálatok elkezdését, de csak azzal a feltétellel, hogyha a költségek kifizetésére garanciát tudnak vállalni a tagállamok. A mindkét oldali kapcsolódó vonalak építésével kapcsolatban Olaszország már jóváhagyta az első rész megépítésének elkezdését, illetve az északi kapcsolódó utak esetében szintén Ausztria jóvá hagyta a munkálatok elkezdését, és 2013-ig ezeket le is zárja. Aztán az Ausztria-Németország, Ausztrián és Németországon átfutó vonalakat 2012-ig kell megépíteni. Ki, illetve 2012-ben kezdik el, a német oldalon legalábbis, és, két, és három évig tartanak. Nemzeti beruházási értékelést kell tartani ezzel kapcsolatban, és Ausztria és Németország ezt már megtette, pozitívan értékelték a kapcsolódó útvonalak kiépítését. Ezek egyébként villamosított útvonalak lesznek. Németországnak és Ausztriának meg kell egyezni abban, hogy infrastruktúrálisan pontosan milyen együttműködést fognak végrehajtani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Passzelt úr, aztán az úr tehetnek fel kérdéseket, Passzelt úr először. Köszönöm a jó választ, biztos úr. Kérdésem második részre azonban nem válaszolt. A München Müldor Frey Lassing szakaszra vonatkozóan, ami a Párizs-Budapest fővonal része, és rendkívül fontos Bajor szempontból is, meg a Brenner hágó tehermentesítése szempontjából is, hiszen a Rosenheimi szakasz most túlterhelt, ezért a München, müldorf Freilassing, Salzburg szakasz feltétlenül prioritást kell, hogy élvezzem ezen okoknál fogva. Lehetőséget talált e arra biztos, hogy a következő pénzügyi terv keretében külön forrásokat különítsünk el erre a határon átnyúló jelentőségű célra? Csunta szúrja szó. Köszönöm szépen. Biztos úr, itt vagyok, itt vagyok. Nézzen előre. Igen. Minden jó, ami az Alpokban történik, de Görögországban a görög kormány megkerülő utakat épít. Ezek elizolálják Görögországot az európai hálózatoktól. A bizottság és Görögország. Mindenki tudja, hogy nagy költségeink és adósságaink vannak. Hát akkor hogy lehet az, hogy ilyen utakat építhet és vasutakat a görög kormány? És ezen kívül a görög vasutak, ezek az Európai Uniós alapokat használják? Elnök félbeszakítja. Görögország közelebb húzott az alapokhoz, mint gondoltam, úgy néz ki. Kalasz úr, szó. Uh, about Greece. Köszönöm. Görögországgal kapcsolatban sajnos nem tudok válaszolni, nem ismerem a téma részleteit, nem kaptam erről semmiféle tájékoztatást, ezen gondokról nincs tudomásom. Ami a München Müldorf Freilassing Salzburg vasút vonalszakaszt illeti, ez a 17-es prioritás. És már 2007-ben elkezdődtek a munkálatok, a munkálatok egy részét sikerült befejezni, Például egy például Mühldorfnál novemberben befejezték az átjáró, vasúti átjáró híd elkészítését. 11,7 millióba került. Tehát a dolgok haladnak. Szerintünk semmiféle komoly gond nincsen a projektes. Köszönöm szépen. Most pedig a 23-as kérdés. Higgins úr, SMS küldés, vezetés közben, közúti biztonság. Carlos úr, önél szó. <coughs> Mr. President, honorable member. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr és más képviselők. Sokan egyetértenek a tisztelt képviselő úrral. Az SMS küldés vezetés közben mint pótcselekvés, nagyon veszélyes. A mobiltelefonok használata vezetés közben szintén nagyon veszélyes. Közé tettünk egy közúti biztonsági tervet, de nincsen pontos adatom arról, hogy hány balesetet okoz ez a gyakorlat. Minden tagállam tiltja azt, hogy az ember a neten szörföljön, vagy SMS-ezzen vezetés közben. A nemzeti jogállam, a nemzeti jogalkotás, sok mind azt mondják ki, hogy a vezetőnek teljes mértékben a vezetésre kell kötelessége koncentrálni, ezért aztán a bizottság nem akar bevezetni egy EU szintű dupla jogszabályozást, hiszen továbbra is az SMS küldés és az internet szörfölés tilos motorizált jármű vezetése közben. Remélem ezzel tisztáztuk ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm biztos úr. Higgins úr, aztán Kelly úr kapnak szót. Köszönöm, elnök úr. Csalódott vagyok, hogy Kalesz biztos úr ilyen választ fogalmazott meg. Tudnék, rendkívül fontos, hogy a tagállamok együttműködjenek egymással, és, megállap, és valamilyen módon egymás között szabályozzák ezt a kérdést. Csökkentenünk kell, tudnék, a közúti halálozások, hűvös balesetek számát. Ez kell legyen a legfőbb cél. Az egyik új technológia, az az Európai Uniós közutakon az autósok által SMS-ez, folytatott SMS-ezés, amelyre vonatkozóan eltérő szabályozás érvényes az egyes tagállamokban. Csalódottságra ad okot az, hogy a, tag, hogy a bizottság nem tud erre válaszolni, nem képes koordinálni a tagállamokat. Kelly úr, elnök úr, Higgins úrnak gratulálni szeretnék. Én is egyetértek, ez egy nagyon fontos kérdés, és engem is nagyon aggaszt, az, hogy a biztos úr nem akar hozzájárulni ahhoz, hogy az Európai Unióban a legjobb gyakorlatot meghanosítsuk. Miért nem próbálja meg azt, hogy ösztönözze a tagállamokat arra, hogy mindenütt ugyanaz a jogszabály legyen az Európai Unióban, és biztosítsa, hogy ezt végrehajtsák az élet és a biztonság érdekében. Köszönöm. Biztos úr, Ajala asszony, tessék, 30 másodpercre. Sí, solamente para... Köszönöm. Tájékoztatnám a kollégákat, hogy jelentéstevő vagyok a határon átnyúló helyzettel kapcsolatban. Azt tanácsoljuk ebben a jelentésben a tanácsnak, hogy készítsen egy listát azon közötti balesetekkel kapcsolatban, ahol a baleset oka az SMS-ezés volt. Sem Írország, sem az Egyesült Királyság nem vesz részt a közleményezésben, opt-out-tal éltek, ez okozza nehézséget. Úgy tűnik, hogy az Egyesült Királyság ismét megpróbál opt élni, de hát nehéz a helyzet úr. Köszönöm szépen. A közútbiztonsági intézkedési terv és ennek végrehajtása nagyon nagy prioritással él a bizottság számára. Hatalmas előrelépéseket tettünk, nagyban csökkentettük a balesetek számát. A saját országomban a 90-es évek elején 400 haláleset volt évente, múlt évben pedig 78. Pedig ugyanakkor a járművek száma tízszeresére nőtt. Ez nagyon fontos, és nagyon köszönöm Ayala Szender asszonynak, hogy emlékeztetett arra, hogy a közúti áthágások határon átnyúló figyelemmel követése mennyire fontos. Ezért fogadta el a tanács decemberben a közútbiztonsági tervet. És most végrehajtjuk ezt a döntést. Azzal, hogy a jogszabályok számát megsokszorozzuk európai szinten, ez nem csodaszer, ezen a oldunk meg mindent. Kell európai jogalkotás, de ugyanakkor mindenki kritizál minket, hogy túl sok az EU-s jogszabály. És ez úgy tűnik, hogy a tagállamok és az állampolgárok ebben a kérdésben ugyanolyan aggodalommal figyeli ezt az ügyet, és határon átnyúló bűnöldözéssel a közúti áthágások területén ezzel megoldhatjuk, így biztonságosan tehetjük az európai vezetést. Elnök, köszönöm, külön köszönöm a tolmácsoknak és az alkalmazottaknak, lezárom az ülést, 9 órakor folytatjuk. Köszönöm